ezeket rákényszeríteni senkire, a tagállamoknak kell megfelelően fellépniük. A tagállamoknak kell végrehajtatni őket. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, ezzel ezt a napi rendi pontot lezártnak minősítem. A kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk közös vita erdészeti tárgyú jogszabályok Kamerun és Kongói Köztársaság. Van egy ajánlás Zsádó úr részéről, az EU és Kamerun közötti az erdészeti jogszabályokról szóló megállapodás. Aztán van még egy ajánlás ugyanazon szerzőtől az Európai Unió és a kongói köztesek közötti megállapodásról, illetve van egy szóbeli kérdést, szóbeli válaszigénylő kérdés is, Méghozzá több frakció közösen készítette ezt a kérdést, és mind ezt a, a három napirendi pontot egy napirendi pontként tárgyaljuk. Zsadó úr, mint jelentéstevő, kapja meg 6 percre a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Ugye már minden kollégának szeretném kinyilvánítani köszönetünket, köszönetemet, mert kiválóan dolgoztunk együtt a kérdésben, és hogy a legtöbb frakció ebben a parlamentben közös állást foglalt, ez azt gondolom nagyon jó. Szobeli kérdést is, szobeli válaszigénylő kérdést is megfogalmaztunk, illetve az önkéntes partnerségi megállapodásokról szóló kérdésben is egyetértettünk. A téma, mindannyian tudják, ugye visszavonulóban az erdő, a világban minden, más, minden második másodpercben csökken az erdő. Görögországnyi területet vágnak ki, ez egy drámai jelenség, drámai a biodiverzitás szempontjából nagyon sok növény és állati faj veszélynek van kitéve. A leginkább érintett erdők a trópusi erdők, e, a biodiverzitás felé tartalmaznak. Drámai ez a klímaváltozás szempontjából is, az erdőírtás. Az erdőírtás az üvegházhatások gázok 20%-ának kialakulásához vezet hozzá. Több száz millió ember az erdőben, az erdőből él, az ő életük is veszélyeztetve van. Az erdészeti ágazat az egyik fő oka annak, hogy erdőírtásra kerül sor. Kiváltképpen abban az övezetben, amelyen foglalkozunk, a kongói medencében. 20-tól 40 százaléka a világban kivágott fának illegális módon kerül kivágásra. Ezt a kérdést tárgyaljuk ma. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Ezek a partnerségi, önkéntes partnerségi megállapodások, ÖPM-ek, az INTA, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban jóváhagyásra kerültek, méghozzá az egyetértési eljárásban. Ez az intézkedés, hála a Lisszaboni szerződésnek, lehetővé teszi az Európai Parlamentnek, hogy kifejezze véleményét, kifejtse véleményét, ugyanakkor ez egy igen vagy nem kérdés. És éppen ezért ez a vita ezért nagyon fontos, mert lehetővé teszi számunkra hogy a részletekbe bocsátkozzunk, az olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek tisztelt biztos úr, illetve a bizottság képviseletében itt lévők szempontjából is fontosak. Ezek a megállapodások fontosak, hiszen egyrészt garantálják a nyomon követhetőséget, a fa termékek nyomon követhetőségét, és ellenőrzési mechanizmusokat is hatályba léptet, illetve az erdészeti politikát az erdő erészeti irányítást is kísérik, Kongo, Brazavil és Kamerun a két megcélzott országunk ma. Mielőtt rátérnék az ÖPM megtárgyalására és a parlament hozzáállására, különbséget kell tenni a legális fa és a fenntartható fa között. Nyilvánvalóan nagyon fontos, mi az erdő kivágás, erdő termelés legalitásával foglalkozunk. Azt az, hogy valami legális, nem azt jelenti, hogy fenntartható erdészetről van szó. Az általános kérdésünk a következő, amelyet a bizottsághoz eh, intéznék. A bizottság valóban garantálni kívánja ugye a globális koherenciát az erdészet területén, ugye 2011 amúgy az erdők nemzetközi éve egyben, eh, Tisztában kell lenni az, ami Nagoyában elhangzott, figyelembe vesszük azt is, amelyet Cancúnban eh, döntöttek méghozzá a Red Plus mechanizmus kapcsán figyelembe vesszük a kereskedelmi megállapodásokat, amelyek tárgyalás alatt vannak, ezek gyakran liberalizálják a fakereskedelmet, ezek, is, ezek a megállapodások is hozzájárulnak az erdőításhoz. A bizottságtól mit hallunk rendszeresen a, a, a különböző bioüzemanyagok kapcsán is, ugye arról van szó, hogy integrálni kellene ezeket a kockázatokat a megállapodások, a a különböző alternatív üzemanyagok fenntarthatósága kapcsán föl kell tenni sok-sok kérdést. Nagyon sok pozitív elem van. Nagyra értékeltük azt a munkát, a tárgyalások során végzett munkát, amelyet a civil társadalom képviselői is tettek Kamerunban és a kongói köztársaságban. Tudjuk, hogy nem könnyű, ebből a szempontból úgy tűnik, hogy ezek a partnerségi, önkéntes partnerségi megállapodások sikertörténetet rejtenek magukban. Aztán a következő kérdés vagy kérés. Biztos úr, ön kész-e minden fél évben eljönni, vagy hat hónappal azután, hogy aláírásra kell legyen megállapodás, és beszámol arról, hogy hogyan kívánják hatályba léptetni a megállapodást. Ugye nagy különbség van a tárgyalások minősége és a megállapodás hatályba léptetése között. Ugye a civil társadalmat kérdés az, hogy a megállapodás hatályba lépését követően is mm, kikérdezik-e, véleményüket kifejthetik-e. Nem mindig könnyű panaszt tenni, amikor korrupció van. Vannak-e panasztételi vagy fellebezési mechanizmusok, amelyekkel a civil társadalom képviselés élhetnek? sokszor az a baj, hogy nem hallgatják meg a civil társadalom képviselőit. Aztán azt is szeretnénk, ha rendszeresen hatástanulmányokat készítenének ezen megállapodások hatásáról a bizottság általános erdészet intézkedései kapcsán, illetve a legális fakitemelés területén. El kell, hogy mondják, hogy hol tartunk. Egy utolsó elem, önök azt mondják, hogy nincsen költségvetés ezeknek a megállapodásoknak. Hát megállapodáshoz kapcsolódó kiadásokhoz kell költségvetés. A kérdés tehát, hogy az ÖPM -e kapcsán milyen költségvetési intézkedések várhatóak. Köszönöm szépen. Most pedig a szobeli kérdést feltevők következnek három percet Bérder asszony. And thank you, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos úrnak is. Kamerunban, mm-hmm. illetve Kongóban az esőerdők nagyon fontosak, és pont ezért támogatom ezt a javaslatot, hiszen nagyon fontos, hogy fenntartóan termeljék ki a fát. Az erdők nem csak az ott élő emberek számára fontosak, hanem fontosak a bolygó számára is, és ezek az erdők több milliárd tonna széndiokszidot tudnak megkötni. A klímaváltozás leküzdésére már különböző javaslatok születtek. A két országnak gratulálni kell a bátorságokért és előrelátásukért, amiért aláírták ezt a megalapodást az EU-val. Ugyanakkor a szabályozása az ilyenfajta egyezményeknek hívás lesz. Fenntartható kezelésére van szüksége a mi kontinensünk erőforrásainak is, ez is elég nehéz. Megvan az akarat, és ennek örülnünk kell. Ugyanakkor a megfelelő intézkedések csökkentették az illegális és a nem megfelelően exportált fát. Jelenleg a fa mennyisége, amelyet illegálisan termelnek ki és importálják az EU-ba, az egy ötödét teszi ki a piacunk fa mennyiségének, ezzel foglalkozni kell. A helyi embereket be kell vonni a végrehajtásba, illetve a civil társadalmat is be kell vonni ebbe és biztosítani kell azt, hogy ezen emberek hangját hallják. Azután, hogy eh, hiszen ők azok, akik a legtöbbet vesztenek akkor, hogyha eltűnnek erdőik. A trópusi fák eh, kitermelését az a csillapítatatlan eh, vágy hajtja, hogy még több kerülne a piacokra. Figyelni kell arra, hogy ne csak arra is koncentrálni kell, hogy itt az erőpotlása nagyon hosszú idejében telik, nem szabad aláásni a mi erőfeszítéseinket, viszont a lehető legnagyobb piacot mi szolgáltatjuk az illegálisan kitermelt fának, ezt is látni kell. A trópusi fa ára nagyon magas, és ezt nem szabad kétségbe vonni, hiszen nagyon limitált termékről van szó, és ezzel a megalapodásra mindenképpen figyelembe vesszük az ott élőket is. Segíteni kell az ott élőknek, hogy légelesen hatani ezt a megalapodást, rá szükségük ö, van ránk. Ez a megalapodás két oldalú megközelítés, és mindenképpen megpróbálunk ezt végrehajtani. Az APV nagyon jó az országok számára, és a bolygó számára is, és azon kell lennünk, hogy minden jogsértést nyomon kövessünk. Meg kell nézni a többi országot is, Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában is, és arra kell törekedni, hogy ők is hasonló megalapodásokat kössenek, és már várom, hogy együttműködjek önökkel, a, a bizottsággal, azért, hogy végrehajtsuk ezt. Elnök, köszönöm szépen, most pedig David Martin következik 5 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjak először köszönetet Jenik Zsadónak a kitűnő együttműködéseért az árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon jól együtt tudtunk működni ebben a jelentésben, és valóban egy széleskörű konszenzus tudtunk létrehozni. A megállapodás Kongóval és Kamerunnal, illetve Gánával azt jelenti, hogy Afrika legsérülékenyebb erdeit most már önkéntes megállapodások, partnerségi megállapodások fedik le. Ahogy az előttem szólok is elmondták, ezeket üdvözölni kell, hiszen ezek mechanizmust nyújtanak az illegális fa kereskedelem ellen, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy jobb lehessen kezelni egy létfontosságú természeti erőforrást, és nagyobb átláthatóságot hoznak abban, hogy szembe lehessen nézni a korrupcióval a fakitermelési szektorban. Még üdvözlendő ez a megállapodás, addig látni kell, vannak azért aggodalmak is. Ebből hármat szeretnék megállítani. Először is a veszély, a veszélye annak, hogy egy ilyen megállapodást jóvá hagyunk, az, az, hogy ez jóvá hagyja azt, lehetővé teszi azt, hogy nagymértékben ki lehessen termelni az erdőket. Ez tovább hozzájárul a erdőírtáshoz, és a globális környezetet is rombolja ezt, amit szeretnénk elkerülni. Mi azt szeretnénk, hogyha ez az egyezmény hozzájárulna ahhoz, hogy meg lehessen védeni a biodiverzitást, és egyetértek a jelentés készítővel, hogy a bizottságnak állandóan nyomon kell követnie a helyzetet, és általános állandóan jelentenie kell a fejleményekről. Másodszorban a benszülöttek, akik eh, nagyon gyakran áldozatai a környezetvédelmi rombolásnak, nagyon fontos, hogy ők is erőnyeit élvezhessék ennek a megalapodásnak. A megalapodás ígérete a kongói kormány részéről az az, hogy figyelembe veszik a benszülöttek jogait, és megvédik eh, azokat, ezt be kell tartatnunk. A bizottságnak állandó kapcsolatban kell lennie a kormányjal, hogy sürgesse ezen ígéret betartását, Harmadsorban azt is biztosítanunk kell, és egyetértek Catherine Bérderrel, aki említette ezt, hogy megfelelő támogatást kell nyújtani ahhoz, hogy tényleg jól végre lehessen hajtani ezt a megállapodást. Mindegy, hogy hogyan néz ki papíron egy megállapodás, de ha nincsenek erőforrások hozzá, akkor az egész dolog csak értelmetlen marad. Ahogy mondtam, nincsenek pénzügyi csomagok ehhez a megállapodáshoz, tehát rajtunk múlik a bizottsághoz és a parlamentre a tanácsom hogy a költségvetésben megfelelő költségvetési sort rakjanak bele, amelyel ezt meg lehet könnyíteni. Hiszen ez hajralunk ahhoz, hogy legális módon kerüljön fa az Európai Unióba, és így technikai jellegű segítséget is tudunk nyújtani a, az helyszínen lévőknek, és ezen kívül arra is szükségünk van, hogy legyenek források ahhoz, hogy nyomon lássanak követni ezt a megalapodást. Tehát biztosítani kell az elkövetkező hónapokban azt, hogy meg lesz a pénzügyi keret ahhoz, hogy sikeres legyen ez a megalapodás. Hogy mégis mételjem, ez egy nagyon jó megalapodás, és eh, mint a többi megalapodás is, ez nagy mértékben függeni fog a szerepvállalók eh, jó viszemiségétől. Eh, Nekik mindenkinek hozzá kell járulni az ígéretek betartásához, ez a megállapodás hozzájárulta ahhoz, hogy jobban lehet majd kezelni az erdőket, a globális környezetet, de hogyha rosszul használjuk ezt fel, akkor pont az ellenkező irányba visz majd bennünket. Tehát nagyon kérem a bizottságot, hogy szorosan figyelemmel ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Higgins úr következik két percre. Köszönöm szépen. Osztom Zsenik, Jenik Zsedó megközelítését, és üdvözlöm ezeket a meglapodásokat, amelyek megvédik a bolygónk um, esőerdőit, és hogyha ez segít a benszülötteknek is, illetve ez jobb életet ad az ott élőknek. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Kongó és Kamerun mindkét ország elnyomó kormányjal rendelkezik. A Kamerun rajta van a korrupciós országok listáján. Kongóban kihasználják az emberek nagy részét, a pigmeusokat, és van egy új törvény is, amely, amelyel állítólag védeni akarják az ott élő benszülötteket. Ezen kívül az erdőgazdálkodásban kihasználják az embereket, és a fakitermelés veszélyezteti a benszülöttek megértését is az Európai Parlament baloldali frakciója azt kéri, hogy védjék meg az iparágban dolgozókat, illetve a benszülötteket, akiket érint a fakitermelés. Ezen kívül az állásfoglalásunk arra is rámutat, hogy milyen a szegénységi szint az országokban. A fakitermelés jövedelmet jelent a benszülötteknek, ezért az illegális termelés megszüntetése összefügg a szegénységgel is. A, azonban azt is látni kell, hogy a multinacionális cégek fő célja a profittermelés. A benszülötteknek kell rendelkezniük az erőforrásokkal, a Szaharán túli területek lakói most Tunéziára tekintetnek és beletvehetnek az ott lévő demonstrációra. Köszönöm szépen, Daniel Kaspar, két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, a trópusi kemény fát exportáló országok önkéntes partnerségi megállapodásokat fognak kötni az Európai Unióval Ezáltal az európai szeretne egy felelősségteljes erdőgazdálkodást kialakítani, és szeretné a <clears throat> származási igazolásokat is támogatni. Ami számomra ennek kapcsán különösen fontos, az átláthatóságnak a javítása, a erdőgazdálkodás tevékenységvel a környezet szennyezés elkerülése. Éppen ezért jó, hogy kötelezettséget vállalnak arra a partnerek, hogy javítják, megváltoztatják a jogszabályokat. Különösen üdvözlöm azt, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy kapacitásokat épít fel a fakitermelő országokban, illetve támogatja ezeket, és különösen a megfelelő származás biztosítását tűzte ki ennek során célú. Két további pontot szeretnék megnevezni. Az önkéntes partnerségi egyezmények valószínűleg segíteni fognak az illegális fakitermelés és faexport megszüntetéséhez, az erdőkárosítás megakadályozásához, az, e, a biológiai diverzitás megőrzéséhez az egész világon. Másodszorban pedig a trópusi és más fajokban gazdag erdőknek a kizsákmányolása is meg lesz akadályozva, és nem fog rendeletes körülményekhez vezetni az egész világon. Éppen ezért ezek az egyezmények egy kis, de jó lépést tesznek a jó irányba az előttem szólóknak és az előadónak szeretnék a jó együtt működését köszönetet mondani, és szeretném, hogyha ez az egyezmény hozzájárulna a jövő fejlődéséhez. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottság képviselően Pivax biztos kapja meg a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Ha megengedik, köszönöm Zsádó úrnak támogatását az ÖPM-ek tárgyalása során támogatott bennünket a Kongóval és Kamerunnal megkötött ÖPM-ek kapcsán. Remélem, hogy az Európai Parlament jóvá hagyja majd ezen megállapodások lezárását, és a kongóiakat és a kamerúnakat is arra kell ösztönözni, hogy vállalják fel kötelezettségvállalásokat. Ezek nagyon fontos partnerországok, ezek jóvá hagyják ugye az öpémet, mert az illegális fakitermelés mindenki számára problémát okoz. A legális fakivágás, úgymond, vagy az illegális fakivágás, ez igazából a jéghegy csúcsa. Itt arról van szó, hogy együtt kell működnünk az erdészeti források fenntartható kezelését. Az egyik megoldást Zsedó úr említette, igen, hajlandó vagyok fél évente jönni, beszámolni a megállapotások végrehajtásának ellenőrzéséről. Vannak kockázatok, de hát csak így lehet szerintem fenntartható erdészeti irányítási rendszereket kidolgozni. Ha nem járunk így el, ha nem kötjük meg ezeket a megállapodásokat, nyilatkozatokkal csupán nem tudunk sikeresek lenni. Ami a partner országokat illeti, nagyon sok kötelezettséget vállaltak, elkötelezettek. De az egyik nagyon fontos dolog, tehát ugye nagyon sokat veszítenek. 10-15 milliárd dollárt veszítenek az egyes államok bevételeikből az illegális fakitermelés miatt. Az illegális fakitermelés a benszülöttek, a helyi lakosok számára is negatívumként tekintető, hiszen hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy az egyik legnagyobb piacot használják fel toposi fa termékek értékesítésére. A mi megközelítésünk nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy mi hogyan foglalkozunk ezzel. A trópusi fa 20%-a az EU-ba érkezik. Illegális forrásokból már, mint az összfa 20%-a illegális forrásból érkezik. Tehát kötelezettségünk garantálni, hogy csak legálisan kitermelt fát engedjünk be az Európai Unió területére. Nagyon fontos az erdővédelem mindenki számára, Való le kell kezdeni. Nagyon egyszerű azt mondani, igen, hát fizetni kell azért, hogy megvédjük, megóvjuk az erdőt. Ez egy formula, de alkalmazni kell. Hát ez nagyon sok kötelezettségvállalást igényel mindkét fél részéről. Ha megengedik, néhány kérdéshez szeretnék válaszolni, amelyet feltettek nekem. Ami a végrehajtást illeti. Az ÖPM azt mondja, hogy az app, e a GPM-ek azt mondják, hogy nagyon fontos a kölcsönös ellenőrzés, nagyon fontos a független auditálás, amely elemzi a kérdések legalitását és a rendszerek hatékonyságát. Aztán van egy éves jelentéskészítési kötelezettség is, az éves jelentés közzé teszik, és hozzáférhető lesz az Európai Parlament tagjai számára is. Aztán a a GPM-ek előkészítése során bevontuk a civil társadalmat, a benszülötteket mostanáig kihagyták őket ezekből a folyamatokból. Tehát mi abban állapotunk meg, hogy az új GPM-ek esetében úgymond stakeholder bizottságokat állítunk fel, az érintettek közül mindenkit bevonunk, a benszülőteket, a civil társadalom tagjait. Van ugye panasztételi eljárás a GPM-ekben, és ugye a független auditálás is ide tartozik. Nagyon fontos a megfelelő információk hozzá férhetővé tétele a civil társadalom és a közösségek számára. Nyilván forrásokat is fel kell szabadítani. 2002 és 2008 között az Európai Unió 544 millió euróval járult hozzá az erdészet fejlesztéséhez a fejlődő világban. Ez egyes országokra ö, is voltak pátlikázott összegek, úgymond, fenntartva. Um, mi támogatni fogjuk ezt a rendszert, és 35 millióval többet fogunk költeni 2011 és 2013 között. Ha megengedik, szeretném kiemelni azt, hogy a tagállamok is hozzájárulnak pénzben is ezekhez a folyamatokhoz. Aztán emberi erőforrásokat is pántlikáztunk, ha úgy tetszik. Hét közalkalmazott ezzel a kérdéssel foglalkozik, és ők szorosan együttműködnek az Európai Erdészeti Intézettel, a Nemzeti Erdészeti Hatóságokkal. Aztán van néhány kiegészítő erőfeszítés, például ami az illegális fakitermelésre vonatkozó 2010-es rendeletet illeti. Ez egy kiemelt akcióterv, ez ki fogja egészíteni majd a GPM-eket. Majd jól elveszi azok kedvét, akik illegálisan kívánnak fát kitermelni. A kankoni megállapodás, amely a fakivágásból adódó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenésére irányul, nos ezt is figyelembe kell venni, ami a jövőbeli erdészeti rendszereket, illeti a gépémek segítségével, ez hozzá fog járulni ahhoz, hiszen a kormányzás, a benszülöttek tiszteletben tartása is szerepel, illetve a helyi közösségi tiszteletben tartása is szerepel a megállapodásokban. Ami az emberi jogi helyzetet illeti a két említett országban, tudomásul veszem, az állásolás indítvány helyesen mutatja ki azt, hogy a bizottságnak foglalkozni kell ez a kérdéssel. Nagyon fontos az emberi jogok figyelembe vétele a párbeszéd kapcsán, és garantálhatom, hogy ami a korrupciót illeti, a korrupció elleni küzdelem, ez egyik olyan kérdés, amelyen foglalkozunk a partnerországokkal folytatott tárgyalások során, de egy különleges pontot kiemelnék, a nagyon sok bátorító jel érkezett a két ország részéről. Elkötelezettek, valódi elkötelezettség nélkül, a partnereink elkötelezettsége nélkül. Hát nyilván az adminisztratív, vagy az adminisztrációknak vannak gyenge pontjai, de hát ha elkötelezettek a partnereink, az nagyon jó. Tudom, ez csak a folyamat eleje, de a folyamat eleje mindkét ország, mind a két partner részéről ugyanolyan fényben kerül megvilágításra. Na, én azt gondolom, hogy nem teszünk ezzel a lépéssel rosszat, szerintem ez egy helyes lépés, nem növeljük a kockázatot, lehet, hogy nem találunk megfelelő megoldást, de legalább egy megfelelő, becsületes lépés vagy. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony biztos úr. Elnézést kére két kollégámtól, mert megszakítatok ennek a vitának a folyamát, de Miután most vettem át az elnöki széket, azt mondták nekem, hogy most kell egy